Meine sehr verehrten igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mm, azért már vagyunk annyian, hogy elkezdhessük az ülést. Szeretném optikailag a bal oldalamon ülő urat üdvözölni. Ő a soros litván elnökség kultuszminisztere, Józas Bernatonis, igazságügyminiszter, és Sarunas Birutis, kulturális miniszter. Ma szeretnék bemutatni programjukat, és utána természetesen vitázhatunk, és a kérdésekre választ kapunk. Azt javasolnám, hogy rögtön kezdjük. Bernatónis úrral, Igazságügyminiszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, eh, tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen elnök úr, eh, és nagyon hálás vagyok, hogy bemutathatom a litván elnökségnek a eh, prioritásait az igazságügy területén. 500 millió embert képvisel most Litvánia, tehát az egész Európai Uniót, úgyhogy teljes mértékben tudatában vagyunk, hogy milyen fontos szerepet játszunk. Nagyon hálás vagyok, hogy az elnökség előkészítésében segítettek nekünk, és márciusban Léné úrral egy nagyon gyümölcsöző találkozón vehettünk részt. Reméljük, hogy folytathatjuk ezt a konstruktív együttműködést, ez ugyanis az elnökségünkben nagyon sokat segít eh, nekünk. Eh, most el kell mondanom azt, hogy kiváló kiváló alkalom ez számunkra, hogy Litvániát bemutassuk Európában, de nagy feladat is, és, és nagy kihívás. Három nagy prioritásunk van. Az egyik a, a nyitott, a hiteles Európai Uniónak a létrehozása, a többi intézményekkel megfelelő eh, párbeszédeket, párbeszédet szeretnénk folytatni, illetve a tagállamokkal is a eh, tanácsban, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el. Eh, Litvánia szeretne <clears throat> megfelelő szerepet játszani a lelkiismeretes közvetít, közvetítőként partnerek között. Emellett szeretnék köszönetet mondani az ír kollégáknak is, akik előttünk voltak, elnök töltötték be ezt a szerepet, és kiváló eredményeket értek el. Az elnökség alatt olyan intézkedésekre szeretnénk koncentrálni, amelyek lehetővé teszik a növekedés és a foglalkoztatás újra beindulását, fellendülését, nem csak a pénzügyi aspektust helyezik előtérbe. Szeretnénk javítani az Európai Unió kapcsolatait a harmadik, országokkal, főleg a keleti partnerségre szeretnénk koncentrálni ennek során. Szeretnénk az Európai Bizottság által benyújtott kezdeményezéseket továbbvinni, amelyek a az, a gazdasági növekedést, illetve az alapjogok védelmét érintik. Az új pénzügyi programokra is szeretnénk koncentrálni. Szoros együttműködést szeretnénk elérni a néppárttal, illetve az Európai Parlamenttel, különös tekintettel Bellinger úrra jelentéstevőre ebben a témában. Aztán folytatjuk a Stockholmi programot. A Stockholmi program különös tekintettel az európai polgárok szükségleteire koncentrál, és 2013-as év az európai polgárok éve. A figyelmünket szeretnénk a személyi jogok védelmére koncentrálni, illetve a diszkrimináció mentesség elérésére. Szeretnénk a, folytatni az Európai Uniónak az alapjogok és szabadságjogok egyezményhez való csatlakozásának előkészítését szeretnénk, ugye mi feladatunk lesz az európai polgárok évének lezárása, és ebben szeretnénk megfelelő eh, eredményeket elérni. A Stockholmi program 2014-ben eh, ér véget, ezért június 18-19-én az elnökség be fog nyújtani Vilniusban egy programot, eh, ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy ez hozzá fog járni ahhoz, hogy a jog, a szabadság térségének ki teljesítésében előrelépéseket érjünk el. Aztán emellett szeretnénk a gazdasági növekedést is fellendíteni, illetve olyan intézkedéseket elfogadni, amelyek ezt segítik az Európai Bizottsági Javaslatok figyelmünkre tartanak számot, és megfelelő keretfeltételeket szeretnénk biztosítani a nemzetközi tárgyalásokhoz. Nagyon fontos az, hogy elmélyült, elmélyült tárgyalásokra van szükség, és ezért intenziválni kell a tárgyalásokat. Az, a javaslatok elemzése során nagy figyelemmel kell végezni a munkákat. Természetesen politikai tárgyalások is várnak ránk. A, az Európai Parlament megfelelő szakbizottsága elé kerülnek bizonyos jelentések, amelyekben az elnökség kíván előrelépést elérni. Ami a gazdasági növekedést illeti, illetve a, a számlák illetve a betétesekre vonatkozó új jogszabályokat illeti. Nos, ezzel kapcsolatban szeretnénk a állampolgárok, illetve a hitelezők érdekeit védeni. Ezek a kérdések összefüggnek azzal, hogy a hitelezők és a hitelt felvevők érdekeit összeegyeztessük, szeretnénk ezen a területen jó megfelelő kompromisszumra jutni. A számlák védelmével kapcsolatban tehát szeretnénk megfelelő kompromisszumot elérni, de ezzel egy időben természetesen nyitottak vagyunk mindenféle tárgyalásra és felvetésre a néppárttal, illetve a jelentéstevőkkel. Emellett szeretnénk előrelépni a tagállamok fizetésképtelenségével kapcsolatos jelentésben is tudatában vagyunk, hogy itt rengeteg módosító javaslat született ennek a rendeletnek a végrehajtásának a, hatás, a hatáját, hatájának kiterjesztését meg kell vizsgálni, és Emellett a fizetésképtelenségről létrehozott nyilvántartással kapcsolatos tárgyalásokat is kívánjuk folytatni. Rapkai úr jelentéséről is szeretnék néhány szót szólni. A meglévő formalitások vagy formai kényszerek megszüntetéséről szól ez, illetve a hivatalos, a különböző tagállamok közötti forgalomban lévő hivatalos dokumentumok apostéja való ellátásáról. A A, emellett igyekszünk a lehető legnagyobb előrelépést elérni. Livingston asszony jelentésével kapcsolatban, azonban ezek a tárgyalások a tagállamok álláspontjától függőnek majd, amely álláspontok kialakítására most kerül sor. Az adatvédelem egy nagyon fontos intézkedés. Ez, az, ez a kezdeményezés az egyéni jogok, illetve a gazdasági növekedés közötti egyenlőséget igyekszik elérni. Litvánia próbál a lehető legnagyobb előrelépésre szerteni ezeken a területeken. A nők és férfiak esélyegyenlősége Régner asszony jelentése ugyanolyan fontos, és az elnökség alatt ez a téma is napirendre fog kerülni. Mindemellett, hogy a kezdetektől kezdve a tagállamok különböző álláspontokat mutattak fel a témával kapcsolatban, de az is nagyon fontos, hogy Európa egységesen lépjen fel a nők és a férfiak esélyegyelőségét tekintve. Ez egy nagyon fontos kiindulási pont annak érdekében, hogy kompromisszumra érj, kompromisszumot érjünk el. Azt gondolom, hogy reális esélyeink vannak erre. A, nagyon fontos emellett a szigorú audit és felülvizsgálat is. Az, a, a piac ba vetett bizalom visszaállításának érdekében javítani kell a e, az átláthatóságot, e, illetve az audittal megbízott személyek elszámoltathatóságát erősíteni. Ezért nagy prioritást e, tulajdonítunk az audit témájának. Itt a tanácsban ugye közösségi megközelítést gyakorlunk a témával kapcsolatban. Eh, Karim úr a jelentéstevője témája, témának. Eh, a, elengedhetetlen az, hogy Európa nyitott maradjon a jelenlegi kihívások mellett is. A horizontális eh, prioritások mellett erősíteni szeretnénk a keleti partnerséget, olyan világos stratégiát szeretnénk létrehozni, amely a Örményországgal, Azerbajdzsánnal, Gróziával, Ukrajnával, tehát keleti partnereinkkel való kapcsolatainkat erősítik, és politikai és gazdasági kapcsolatokat elmélyítik. Az első formális találkozó a bel- és igazságügyminiszterek európai és keleti bel- és igazságügyminiszterek találkozója találkozójára összekerül majd sor, és novemberben lesz a harmadik EU-keleti partnerségi csúcs találkozó Litvániában. Aztán folytatjuk a delegált jogi aktusok, illetve végrehajtáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos tárgyalásokat. Ez ennek mind, illetve az európai többéves pénzügyi keret kapcsolatos tárgyalásokat. Nors tai nebus teisiškai privalomas dokumentas ir nors kiekvieną atvejį siūlo įvertinti atskirai, vilėmės, jog sutarimas – dėl pagrindinių principų įvardintų dokumentų. Reméljük, hogy az anyagokban eh, felvetett javaslatok az MFF-fel kapcsolatos eh, közeledést fogják elérni a tagállamok között. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nos, ezek a litván elnökség prioritásai eh, a jogszabály, illetve a eh, parlamenti ciklus a végéhez közeledik, és nagyon fontos, hogy közös érdekünk, hogy az elengedhetetlen jogi aktusokban eh, lezárjuk a munkát. A Európai Parlamentnek és a többi intézménynek köszönhetően igyekszünk eredményre jutni ezekben a témákban. Ez nagyon fontos pillanat az országunk történelmében. Végeredményben szeretném elmondani, hogy nagy lelkesedéssel várjuk a Júri Szakbizottság tagjainak a látogatását Vilniusban, és Emellett a miniszterek találkozóján is szívesen látjuk a szakbizottság tagjait. Köszönöm szépen. Akkor most azt javasolnám, hogy azonnal folytassuk. Birutis miniszter úrral, és akkor utána pedig megnyitjuk a kérdések körét. Miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, barátaim! Örülök, hogy ismét itt lehetek az Európai Parlamentben, hiszen öt évet itt töltöttem, és nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek. To, to shortly. Megpróbálom röviden bemutatni programunkat, és pedig a szerzői jogokról, alkotók jogairól, hiszen ma szavazniuk kell erről. De most litván nyelven szeretném folytatni prezentációmat, hiszen ez egy nagyon jó lehetőség, hogy bemutassam nyelvi örökségünket, nyelvünk, az egyik legrégebbi élő nyelv, amely a szanszkrithoz áll nagyon közel. Tehát most litvánul folytatom. Norėčiau padjakóti, úr szutéktag. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy nem, nem jó a mikrofon. Kérjük, hogy kapcsolják be a mikrofont. Okay. Thank you. Norėčiau padėkoti už suteiktą man galimybę pristatyti. Szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy itt a Júri szakbizottságban elmondhatom a litván elnökség programját, illetve a szerzői és alkotói jogok kérdését, amivel foglalkozni fogunk a soros elnökség során. Azt hiszem, hogy nagyon fontos minden európai polgár számára, hogy ebben a kérdésben tiszta viszonyok létesüljenek. Szeretnénk a soros elnökség alatt hatékonyan fellépni. Azt hiszem, hogy mielőtt elkezdenénk a munkát, köszönetet kell mondani az ír kollégáknak, hiszen nagyon komoly munkát végeztek számos témakörben. Ismételten ki van kapcsolva a hozzászóló mikrofonja. Ah, it's okay. Az. Oh, Vienas tokių klausimų pasiūlymas dėl direktyvos, nustatančio. Egyik fontos téma a szerzői jogok kérdése, illetve az online zenei tartalmakra vonatkozó rendelet tervezet. Ezzel kapcsolatban a jelentést Gálló asszony készített el, ismerem ezt a munkát, nagyon fontos anyagról van szó, és szeretném, hogy mi hamarabb elkezdenénk a munkát ezen témával kapcsolatban. Meg kell jegyeznem, hogy a tanácstól sikerült megszerezni a mandátumot, és remélem, hogy sikerül majd elérni azt, hogy mi hamarabb elkezdődjön a tanácsal az egyeztetés ebben a kérdésben, hogy azt le is tudjuk zárni majd. Nos, fontosnak tartom azt, hogy a kulturális tartalmakkal foglalkozó online belső piac mi hamarabb kiteljesedjen, tehát az alkotói és szerzői jogok, ezeknek a kollektív kezelése mindenképpen prioritás. Fontos tehát a digitális belső piac kiterjesztése. Az irányelv az irányelv után fontosnak tartom azt, hogy a közös piacon, a e, közös belső piacon a szerzői jogokat is, szerzői jogok kérdését is tisztázzuk, tehát ez nagyon komoly kihívás, és mindenképpen alkalmazni kell a szerzői jogokkal foglalkozó jogszabályt a modern digitális korhoz. Olyan jogszabályra van szükség, amely a vállalkozásoknak, a szerzőknek, illetve a felhasználóknak ugyanolyan előnyös. Ezzel kapcsolatban számos találkozót rendeztek a tanácsban, és úgy véljük, hogy ezeket is figyelembe veszi majd a bizottság, amikor a jogalkotási szövegtervezetet megalkotja, és reméljük, hogy ez hamar bekövetkezik majd. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az önöknek mi a véleménye ezzel kapcsolatban, tehát a szerzői jogokról, illetve az alkotói jogokról. Mi úgy véljük, hogy a szellemi tulajdonjog világszervezetén belül is meg kell tárgyalni ezt a kérdést. Marrakesben tartottunk már június 28-án egy eh, nemzetközi konferenciát. Akkor szó volt a, azokról a személyekről is, akiknek gondot okoz a nyomtatott szövegekkel olvasása, illetve a gyengén látókról. Nos, eh, mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy ők is ugyanolyan könnyen hozzáférhessenek a különböző online tartalmakhoz, illetve eh, keresési rendszerekhez, mint azok, akik fogyatékkal nem rendelkeznek. A litván elnökség szeretné felgyorsítani a marakesi szerződés ratifikációját, tehát szeretnénk, hogy a tagállamok és az EU mi hamarabb ratifikálná ezt, a, egy, ezt az egyezményt. A kulturális tartalmak online terjesztése számunkra prioritás. Vittorino úr, az Európai Bizottság képviselője ezzel kapcsolatban ugye ajánlásokat fogalmazott meg. A kérdés az, hogy a magánfelhasználásra készült másolatok után kell-e jogdíjat fizetni? mindenképpen olyan jogszabályra van szükség, amely figyelembe veszi a felhasználók és a szerzők érdekeit is. Az összes technológiai lehetőségre gondolnunk kell, hiszen a felhasználók imáron az összes lehetőséggel élnek, ugyanakkor figyeljünk oda az alkotói szerzőjogokra is, megfelelő díjazásban kell részesülniük, és mindenképpen az ipar érdeket is figyelembe kell venni. Remélem, hogy jövő héten Önelnök úr és önök, hölgyeim és uraim, ellátogatnak Vilniusba, ahol is a szerzői jogokról egy konferenciát szervezünk. Végezetül szeretném azt elmondani, hogy kulturális programot is szervezünk a litván elnökség alatt a legtehetségesebb litván művészeket szeretnénk önöknek bemutatni. Szeretnénk bemutatni azt, hogy az európai kultúrának mi a szerepe Litvániában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy vélem, hogy nagyon sok művészi eseményre kerül, vagy művészeti eseményre kerül majd sor itt Brüsszelben, Gentben, Strasbourgban és más európai városokban is. Az önök fővárosaiban is akár. Remélem, hogy együttműködésünk hasznos és gyümölcsöző, ugyanakkor hatékony is lesz. Köszönöm a figyelmüket, és hogyha kérdéseik vannak, vannak akkor szívesen válaszolok ezekre. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Birutis miniszter úr. Úgy gondolom, hogy nagy örömünkre szolgál, hogy itt üdvözölhetjük Önt, korábbi kollégánkat új funkciójában, és mindig jó az ilyen, hiszen eh, megkönnyíti a kommunikációt. Nagyon jól ismeri ezt a házat saját tapasztalataiból, tudja, hogy eh, mennyire bonyolultak néha a dolgok, de azért a tanács sem sokkal egyszerűbb, sőt, azt mondanám, hogy néha még bonyolultabb is, mint itt. Most átadom a kollégáknak a szót, először Zivjevka kollégának. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm itt. És uh, nagyszerű lehetőség, hogy ma itt találkozhatunk. Nagyon jó előjátéka ez azoknak a megbeszéléseknek, amelyekre jövő héten kerül sor Vilniusban. Nagyon lényeges program, a litván elnökség programja, tehát lesz miről beszélni. Az elkövetkezendő hat hónapban remélhetőleg nagyon jól fogunk együttműködni. Örülök, hogy volt kollégánk, Merutis úr ilyen fontos tárcát kapott, és hogy ilyen fontos kérdése foglalkozott, mint a szerzői jogok kérdése. Az Európai Unióban itt nem csak a belső piacról van szó, amikor a szerzői jogokról beszélünk, hanem arról a problémáról is szó van, amely az aktával kezdődött. A jelen tendenciák alapján a szerzői jog fogalma is kétséges. Éppen ezért megpróbáljuk újra definiálni azt, hogy az interneten belül hogyan lehet még ezt a fogalmat megfogni. Szeretnénk meghatározni, hogy a nemzeti, illetve az európai, európai jogalkotás hogyan tudja definiálni, hogy milyen adatokat hogyan lehet felhasználni. Örülök annak, hogy szeretne ezzel a kérdéssel foglalkozni, és éppen ezért meg vagyunk győződve, hogy előre haladunk majd ebben a munkában. Bernatonis miniszter úrnak pedig szeretném megköszönni, hogy már korábban is lehetőséget adott arra, hogy találkozzunk, hogy a litván elnökség prioritásáról eszmét cseréljünk. Nagyon örülök, hogy munkánk központi kérdéseit ilyen jól meghatározta. Azonban kérdésem is lenne. Erről nem beszélt, de szeretnék rákérdezni, hogy foglalkoznak-e majd azzal az irányelvel, amely az Európai Unió pénzügyi értekeit érintő csalást illeti. Én előadó vagyok ebben a tekintetben, és nagyon lényeges, hogy az európai közalkalmazottat is újra definiáljuk. Ennek érdekében szeretnék rákérdezni, hogy hogyan látja ezt a problémát. Köszönöm szépen, Masza kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A litván elnökségnek a legjobbakat kívánom az Európai Unió ezen fél éve alkalmával miniszter úr utalt a szerzői jogokra. Nos, ez egy rendkívül bonyolult témakör. És nem csak a belső piac szempontjából fontos ez, hanem az elég, ez egész világon fontos az, hogy az európai ö, szerzők jogainak érményt szerezünk. Nos, a Európai Néppárt is foglalkozott ezzel, ugye az akta is foglalkozott ezzel. Az akta annak idején egy néppárti jelentés volt, én szocialistaként mégis mellette szavaztam. Nos, azt gondolom, hogy arra van szükség, hogy valaki irány mutasson nekünk. Nos, örülök annak, hogy valaki, aki kulturális érdeklődésű, itt is dolgozott az, az Európai Parlamentben, és aztán a litván elnökség képviseletében vezetheti ezt a kérdést. A kulturális miniszter úr első néhány szava a nyelvről szól, illetve a szanszkrit eredetről. Nos, ez egy olyan nyelv, a litván, amelyet a Szovjetunió műk, ö, fönnállása alatt nem használhattak, tehát elnyomták ezt. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy mi a helyzet az orosz nyelvű kisebbséggel Litvániában, milyen, kapcsolat, milyen a kapcsolat a kormány és az orosz kisebbség között? Köszönöm szépen, Berlingver. Köszönöm szépen, elnök úr. csatlakozom a kollégákhoz, akik üdvözölték a miniszter urak jelenlétét Litvániából. Mi is üdvözöljük mindkét minisztert. Nos, elhangzott az is, hogy ez az első alkalom, hogy a litván kormánynak, kormányra jutott ez a nemes feladat, hogy ellássa az európai soros elnökséget. Az a program, amit az imént hallottunk, elég impozáns, nagyon sok témáról, dossziéról volt szó, Bár ezek közül sok olyan van, amit már korábbi elnökségek elkezdtek, tehát nem nulláról indul a litván elnökség. Természetesen az sem kis feladat, hogy a fél év végéig ezzel kapcsolatban komoly előrelépést érjen el a litván elnökség. A litván kormány feladat, figyelmét arra szeretném fölhívni, azokra a prioritásokra, amik számunkra fontosak. Szeretnénk most kilépni abból a logikából, hogy egyes dossziékról beszélünk. Ugye említették a jog innovatív szerepét, hiszen az európai egység az európai növekedés érdekében sokat tehet az eljárási jog. Azt hiszem, hogy itt tartunk most. Nos, ha jól működik az európai igazságügy, és az integrációs eljárások is megfelelően haladnak, az jót tesz Európa növekedésének, az integrációnak. A múltban hozzászoktunk ahhoz, ahhoz szoktunk hozzá, hogy az igazságot, igazságügyet elválasztjuk a gazdaságtól. Imáron nem létezik ez a digotómia. Így aztán Fontos, hogy az igazságügyi dolgozók is tudják, hogy hasznos a munkájuk, hiszen hogyha garantálják a megfelelő hatékonyságot, akkor például a mobilitáshoz is hozzá segítenek. A polgárok állandóan változtatják helyüket az Európai Unióban. A mobilitáson keresztül, az igazságügyhöz való hozzájutáson keresztül, illetve azon keresztül, hogy mennyire vannak megelégedve az európai polgárok az igazságügyel. Ezen keresztül nagyon sokat tehet az európai integrációért az igazságügy. Fontos, hogy az európaiak európai polgárnak érezzék magukat Európában. Erre negatív hatással lehet az, hogy jelenleg különböző igazságügyi rendszerek vannak Európában, ez egyfajta akadályt jelent. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy mindent nivellálni kell, és minden igazságügyi rendszernek pontosan ugyanúgy kell működni, de némi harmonizációra szükség van. A különböző dokumentumok, bizonyítványok, tanúsítványok kérdését mindig másodlagos problémák, problémaként kezeltük, de ez nem így van, hiszen ez is hozzájárul ahhoz, hogy az európai polgárok európainak érezték maguk, Vagy ott van a védjegyek kérdése ezt is sokszor háttérbe szorítjuk, avagy ott van az adásvételi európai jogról szóló európai bizottsági javaslat. Nagyon-nagyon érdekes volt azt hallgatni, hogy az imént a miniszter úr említette, hogy mennyire fontos számukra ez a téma, és hát érdeklődéssel várjuk, várjuk a fejleményeket. Még két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik a Stockholmi program, több olyan parlamenti szakbizottság is van, amely szeretné a Stockholmi programot felgyorsítani. Sajnálatos módon megvan annak az esélye, hogy egyfajta kiüresedett gondolat legyen ez a program, hiszen mindenki szívesebben figyel oda másra, mint az oktatásra. Van Európában egy közös európai kutatási terület, de Európában nincs kütetés. Ugyanez a, ugyanez a helyzet az európai felsőoktatással, nincs európai felsőoktatás, mint olyan. Nos, hogyha én olaszként el akarok menni egy francia vagy, vagy egy brit egyetemre, ahhoz útlevélre van szükség, tehát még nem vagyunk Európában, nem érkeztünk el oda ki kell teljesíteni az európai zálódást, az európai asodási folyamatot. Ahogy azt majd egy déli, szak, délben szervezett konferenciára fogjuk mondani, az oktatás egyik lényeges pontja Európának. És azt hiszem, hogy a soros elnökség sokat tehet azért, hogy új normákat fogadjunk el, de szerintem nem is erre, erre kell leginkább odafigyelni, hanem arra, hogy a létező normákat, a létező szabályokat, szabványokat meg is tudjuk valósítani. Hiszen elég alacsony azoknak a normáknak vagy szabályoknak a száma, amely tényleg, amelyek ténylegesen működőképesek. És ide tartozik a Stockholmi program is. Második témám a copyright, szerzői jog miniszter úr italt Vitorino úrra, aki az ajánlásokat elkészítette, de azt hiszem, hogy a mai nap is kiváló alkalom, hiszen ez a szakbizottság, amely a szerzői jog kérdésében a múltban nagyon megosztott volt, immáron egyesült a különböző frakciók, nem az összes, de a legtöbb, úgy tűnik, hogy el tudja fogadni a javaslatot, hiszen Tudjuk, hogy mennyire fontos az a jelentéstevővel, a szocialista frakcióval és a többi frakcióval együtt. Megbeszéltük ezt a kérdést, és el tudjuk azt fogadni. Antonio Massip is említette az imént, hogy nagyon fontos, hogy a polgárok szabadon és egyenlően hozzáférhessenek a kultúrához, és fontos az is, hogy a szerzők hozzájuthassanak jogos jussukhoz. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Berlingever kolléga. Chairman, thank you. Can I... Köszönöm szépen. Szeretnék én is üdvözölni a két minisztert, Bernatonis és Birutis miniszter urakat. Birutis urat ismét üdvözlöm az Európai Parlamentben, és nagyon jó, hogy valaki jól ismeri az elnökség benne ezt az intézményt. Tehát nagyon jó együttműködésnek nézhetünk elébe ez most egy személyes megjegyzés, mindig nagyon ígéretes egy olyan országot látni, mint az öné, hogy ilyen központi küllő kerék agy szerepet vállal itt az Európai Unióban. És uh, itt az Európai Parlamentben más, mint a Nemzeti Parlament. Az én generációmnak két központi élménye volt. Nelson Mandela engedése és a berlini fal leomlása. Hiszen itt érezhetjük, hogy Európa egyesül, és hogy az ön országa ilyen pozícióban van, az azt jelenti, hogy az Európai Unió egészként nagyon nagy lépéseket tett előre. Azonban én három konkrét témáról szeretnék kérdezni. Az egyik egy olyan dossziéval függ össze, amelyel itt a szakbizottságban foglalkoztam. Ez pedig az auditálás, a könyvvizsgálás reformjával foglalkozik. Nem tudom, hogy megemlítették-e, lehet, hogy igen, akkor az én hívám, hogy nem hallottam. Ez egy olyan anyag, amely kritikus állapotban van az intézmények közötti tárgyalás sorozatban. Szeretnék rákérdezni, hogy tudna-e egy helyzetfelmérést mutatni, hogy hol tartanak ezzel a kérdéssel. Ezt általános megjegyzésként tettem volna. Adok egy másodpercet a miniszter úrnak, hogy eh, tanulmányoz a feljegyzéseit, mi előtt folytatom. Okay. Um, secondly, um... A második kérdésem, egy másik anyag, amivel foglalkozom, igazából az intelligens eh, szabályzás, tehát a jobb jogalkotás. Remélhetőleg eh, itt a szakbizottságban megint hallunk erről az elkövetkezendő fél órában. megpróbáltam az elmúlt három elnökséget ösztönözni, hogy foglalkozzanak ezzel az anyaggal. És nagyon proaktív, igazán reform akarattól duzzadó megközelítést észleltem, és világos számomra, hogy igazából itt anti-európai holdkórosnak tartanak, de nem, ez nem igaz. Az európai népek ma reformot akarnak. Senki sem elégedett azzal az Európai Unióval, amely úgy működik, mint ma. Mi parlamentként megpróbálunk reformokat létrehozni, nagyon sokat fáradoztunk ebben a szakbizottságban is, hiszen mi vagyunk a, az a szakbizottság, amelynek ez a feladata. Az elnökség részéről nagyon sok mindent lehetne tenni és szeretném bátorítani, hogy ragadja meg a lehetőséget az elkövetkezendő hat hónapban. És azt szeretném, hogy adjon egy kis betekintést abba, hogy hogyan látja ezt a kérdést, hogyan tud velünk együttműködni ebben a tekintetben. Ennyi, köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga Lagani, Gargani kolléga úr, és utána ismét a miniszterek. Vagy Magyar profitárián ki Köszönöm. Egy szóra én is szeretném szeretném elmondani a véleményemet, gratulálok a litván elnökségnek, sok sikert kívánok. Hat hónap nagyon kevés. Egy átfogó reformot nehéz végrehajtani hat hónap alatt. De hát ennek a, hat, ennek a hat hónapos váltásnak, vagy menetrendnek az az értelme, hogy egyfajta kontinuitásra, folytonosságra van szükség, illetve hogy az együttműködés elvét megerősítsük. Nos, Berlingver úrhoz csatlakoznék. Olaszországban nagyon ritkán esik meg olyan, hogy egy szocialistával egyetértek, de most mégis ez történt, hiszen Egyetértek azzal, amit mondok. Nos, ahogy Berlinguer úr, én is úgy vélem, hogy Európa lehet igazi ö, politikai egység, egy igazi egy, egyesült ö, állam, hogyha van ennek egyfajta igazságügyi vagy jogi dimenziója is, valamilyen igazságügyi harmonizációs faktor, hiszen nem elég az, hogyha a gazdaság vagy a pénzügy közös, harmonizált. Ritkán fordult az előső, talán még sosem, hogy az igazságügy és a kulturális miniszter egyszerre legyenek itt. Örülök annak, hogy ez most így történt. Azt hiszem, hogy ez egyfajta pozitív előjel is. Örülnék annak, hogyha ezeket a témákat prioritásként kezelnék. Olaszországban azt szoktuk mondani, hogy azért nincsenek beruházások, mert az hogy olyan lassan őről ö, Olaszországban, hogy ez mindenkit ö, elrémiszt. Úgy vélem azonban, hogy önök sokat tehetnek azért, hogy ezek a dolgok előre mozdul, mozdulhassanak. Mi szívesen segítünk önöknek, Olyan dolgok ezek tehát, amely közös véleményt alakítanak ki, vagy amelyek körül közös vélemény alakul ki. Remélem, hogy önök sokat tehetnek azért, vagy sokat tesznek is azért, hogy Európának ilyen szempontból is egyfajta kitekintést, jövőképet adjanak. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most átadom a szót Bernatonis miniszter úr. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők. Köszönöm, hogy ilyen nagy érdeklődést mutatnak az elnökség programja iránt. Köszönöm a kérdéseiket és a megjegyzéseiket. Nem maradt túl sok időm, de megpróbálok válaszolni a feltett kérdésekre. Először is köszönetet mondok Szivka úrnak, Szivka úrnak a litván elnökség előtt találkoztunk, és segített, ebben felkészül, segített ezzel felkészülnünk a e, e, litván elnökségre. Bizonyos dolgokról nem beszéltem, ami a büntetőjogot illeti e, az előadásomban, mert azt gondoltam, hogy ez nem érdekel mindenkit. Mindazonáltal Ez is természetesen a prioritásaink közé tartozik. Ami a, a köztisztviselőket illeti, a köztisztviselők meghatározása mindenkit magába foglal, minden olyan köztisztviselőt, aki az intézményben dolgozik, nemzeti vagy Európai Uniós közigazgatási intézményben dolgozik. Ezt a témát elmélyítettük, és meg fogjuk próbálni a, a lehető legnagyobb előrelépést elérni ezen a téren. Ami Massip úr kérdését illeti az orosz kisebbség helyzete. A litván népesség 5%-a orosz származású, ez a második legnagyobb kisebbség a lengyel kisebbség ut- után, és minden olyan jog érinti őket, vagy jár nekik, mint ami a litván állampolgároknak. Az 1990-es függetlenség után mindannyian megkapták a litván állampolgárságot, vannak orosz iskolák Litvániában, és ez a kisebbség teljesen integrálódott már Litvániában. Az orosz kisebbségek nagy, kisebbség nagy része gyermekeit litván iskolába küldi. A, a miniszter soha nem kapott még panaszt, illetve a kormány sem az orosz kisebbségtől. egyáltalán nem rossz a helyzet ezen a területen. Berlinger úrnak válaszolva elmondanám, hogy természetesen nem lehet a gazdaságot elválasztani a jogtól. A jog fejlődése nélkül a gazdaság nem fog fejlődni, és természetesen a jog az, amely a gazdaság fejlődését garantálhatja. Ami a védjegyeket illeti, illeti Litvánia nagyon pozitívan értékeli azokat a javaslatokat, amelyeket benyújtottak a védjegyek, kereskedelmi védjegyek rendszerének egyszerűsítésével kapcsolatban. Ami a stokholmi programot illeti, informális találkozóra kerül majd sor Vilniusban, és ennek során végig fogjuk gondolni, hogy a stokholmi programot hogyan lehet helye, folytatni, vagy mivel lehet helyettesíteni ennek lejárta után. Ez nyilván nagyon érdekes vita lesz, amely az Európai Parlament érdeklődésére is számot tart. Most pedig válaszolnék Karim úrnak az előadásomban beszéltem az audit fontosságáról. Elmondtam, hogy megpróbálunk produktívak lenni, és, és gyümölcsöző munkát végezni önökkel együtt. Ennek reformja nagyon fontos. Írország, Litvánia és Görögország triója fenntartja, igyekszik fenntartani a reform lendületet, és előrelépést elérni ezen a területen. Most pedig válaszolnék Gárgányi úr kérdésére. Hangsúlyoznám, hogy támogatjuk a gazdasági vetületeit a Stokholmi programnak. Összességében elmondhatom, hogy nagyon hálás vagyok a kérdéseikért, de sajnos nincs elég időm részleteibe menve bemutatni a programunkat, de biztos vagyok benne, hogy a munkánk során, ahogy haladunk előre, világosan látják majd, hogy milyen irányba tesszük ezt. Nagyra értékeljük az Európai Parlamenttel való együttműködést, most tulajdonképpen a parlamenti ciklus végéhez közeledünk, és közös feladatunk az eredmények elérése. Köszönöm szépen, Berutis miniszter úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen kedves szavaikat és támogatásukat. Köszönöm, hogy támogatják az elnökség programját, és most pedig rátérnék a kérdéseikre. amelyek rendkívül érdekesek voltak, és megmutatják, hogy milyen nagy érdeklődést tanúsítanak a szerzői jogkal kapcsolatban. Szifka úr tette fel az első kérdést, aztán Bellinger úr, illetve Mászip úr is tettek fel kérdéseket a szerzői joggal és az aktával kapcsolatban. Mint ahogy önök is tudják, ez az egyezmény ezzel kapcsolatban még nem született meg a döntés, Úgyhogy ezt a témát, e, ennek a témának az előreviteléhez nagy energiára van szükség. Tulajdonképpen itt az első lépésről van szó a e, szerzői jogok e, területén, és e, nagyon fontos, hogy a belső piacon megfelelően védjük a szerzői jogokat. A vitát folytatni kell. A digitális térség elengedhetetlen. Digitális térség egy, egy olyan mm, téma, amely ben a technológia rendkívül gyorsan fejlődik, minden online történik, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez a térség napról napra változtatja arcát, és ezzel természetesen új problémák is felmerülnek a szerzői jog területén. Manapság interneten, online követhetjük a az emberek, művészek munkásságát, a szerzők munkásságát, és ez, és ez szerzői jogi kérdéseket is felvet. Egyes országok úgy döntöttek, hogy hogy ezeknek a műveknek az online megjelenését támogatják. Na most, ami a kulturális témákat illeti, a kisebbségeket illeti, ami az oroszokat és más kisebbségeket illeti, akik Litvániában élnek, ők egy olyan kulturális térségben élnek, ahol öm, szabadon kifejezhetik magukat. A mi feladatunk, a Kulturális Minisztérium feladata ezen személyek kulturális jogainak védelme. A főbb kisebbségek és az ő televíziós, rádiós programjaik, az újságjaikkal kapcsolatban Litvániában semmi probléma nem merült fel, tehát nem kaptunk a kisebbségek részéről, nem kaptunk semmiféle panaszt az ő kulturális megjelenésükkel kapcsolatban. Együttműködünk azokkal az országokkal, amelyeknek, amelyekből származnak a nálunk élő kisebbségek Oroszországgal, Lengyelországgal tehát, e, és e, igyekszünk e, a, biztosítani azt, hogy ezek a kisebbségek kapcsolatban maradhassanak az anyaországokkal. A finom diplomácia, illetve a kulturális diplomácia tehát nagyon fontos prioritás számunkra ennyit szerettem volna válaszként elmondani. Amennyiben további válaszokat várnak, akkor meghívom Önöket Vilniusba, és ott folytathatjuk a vitát. Nagyon nagyon szépen köszönöm a minisztereknek. A litván elnökség egy nagyon fontos elnökség, az utolsó teljes elnökség ebben a ciklusban, és remélem, hogy minden rendben lesz. Ami karácsonyig nem kerül megoldásra, az már nem fog megoldásra kerülni. Tehát a litván elnökségnek minden jót kívánok, sok sikert fáradozásai során az elkövetkezendő hat hónapban. A parlament részéről minden támogatást megadunk. Van néhány pont, a galló jelentésről szavazunk, tehát megvan a auditálásról is a saját témánk, a szízerről szavazunk szeptemberben, nagyon intenzíven gond, foglalkozunk a fizetésképtelenséggel, a szociális felelősséggel. Vannak olyan témák, amelyek nél már készenlétben vagyunk, hogy a tanácssal elindítsuk a tárgyalásokat. És minél gyorsabban szeretnénk mi itt elkészülni az anyagainkkal. Tehát köszönöm, hogy eljöttek, és jó együttműködést kívánok. Egy percre megszakítjuk, és utána azonnal kezdjük a szavazást. Okay. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor most elkezdjük a szavazást. Az utolsó pillanatban még változások történtek a szavazólistán, tehát főleg itt a részenkénti szavazásoknál próbáljuk megtartani koncentrációnkat, tehát itt feljegyeztem ezt meg azt a szavazólistán, de ez nem feltétlenül megbízható. Tehát, hogyha valamit esetleg elfelejtenék, akkor kérem figyelmeztessenek. Gargáni kollégának is volt itt egy ügye, ez gyorsan megy. Hát azt mondta, hogy az a jelentését itt a mentelmi jogok tekintetében ezt előre hozzuk, de most Wikström asszony kért szót, parancsoljon. Nagyon egyszerű kérésem van a Galló jelentéssel kapcsolatban. A 370-es módosítomról szeretnénk szavazni. Már megbeszéltem az előadóval, egyidejleg visszavonnám a 392-es módosítómat. Igen, ez volt az, amit itt az utolsó pillanatban listára vettek. Galló asszony, igen. Elnök úr. Egyetértek Cecilia Wikströmmel. Tehát a 370-esről szavazzunk, az ő módosítójáról, én az enyémet visszavonom, a, a 70-est. És ha már nála van a szó, megköszönném a titkárságnak a munkáját. Sok dolgunk, sok dolgunk volt ezzel, de egy szimbolikus virágot hagy, adjak át titkárságnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az egész bizottság nevében. Köszönöm, Kastex asszony. Oui, euh, je voudrais... Euh... Köszönöm. Igen, sok munka volt ezzel az anyaggal. Kicsit sajnálom, hogy a kompromisszumos módosítók csak tegnap délután születtek meg. Így aztán a szavazó listában végül mégis maradtak részengéti szavazási kérelmek, de hát nagyon későn történt ez. Jelezném, hogy a 15-ös mód, kompromisszus módosítónál van egy új megfogalmazás, ami a szavazó listán található, és hogyha ezt elfogadjuk, ezt a kompromisszumos módosítót, akkor ezt össze kell hangolni a 25-ös és az 57-es kompromisszuma, hogy a dolgok koherensek legyenek. Köszönöm szépen, hogyha esetleg nem látom ezt a szavazás során, akkor figyelmeztessen. De most a 19-esről szavazunk. Ez az eljárási szabályzat a képviselői mentelmi jog felfüggesztésére és fenntartására vonatkozó 7-es cikkének módosítása. Az egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 17-es módosító mellett, ellene, elfogadtuk. 5-ös módosító mellett, ellene, elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 7-es módosító mellett, ellene, elfogadtuk. 8-as mellett ellene elfogadtuk. 9-es módosító mellett ellene ta, elfogadtuk. 11-es mellett ellene elfogadtuk. A 23-asra nem is kell, akkor rögtön átmegyünk a 3-as kompromisszumra. 3-as kompromisszum, új szöveg van, tegnap állapodtunk meg ebben, ezt csak felolvasnám elveket kell kidolgoznunk abban a tekintetben, hogy a hetes cikk hogyan alakuljon. Tehát akkor ezzel, aki ellet, mellett ellene, elfogadtuk. Akkor áttérünk az egész vélemény zárószavazására, ezt elektronikusan tesszük. Megnyitom a szavazást. 19 szavazat, 19 mellette, nulla tartózkodás, nulla ellenek. Köszönöm szépen. Akkor ezt kipipáljuk. A következő Galló asszony jelentése. Gargáni kolléga. Igen. Köszönöm szépen. Ezt is megoldottuk. De akkor most áttérünk a Galló jelentése, sokkal bonyolultabb. Galló asszony, van megjegyzése, vagy nincs? Kezdhetünk? Kezdünk. Akkor a 205-ös Engström módosító mellett, ellene, elfogadtuk. Akkor a Kult 35-ös, Kult 35-ös mellett, ellene, elutasítva. Akkor a 207-es, igen, ez megvan. Az egyes kompromisszum, egyes kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Akkor áttérünk a 216 osa mellette, ellene, elutasítva. Most sokáig semmi. Az ötödik oldalon folytatódik nála. Nálam ez máshogy van, más színek vannak nálam. Last minute. Kettes kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Most, négyes kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Most akkor az INTA 16-os, INTA 16-os mellett, ellene, elutasítva. A kult 41-es mellette, ellene, elutasítva. IMCO 27-es mellett, ellene, elutasítva. 42-es már azonos volt, most áttérünk a 28-asra mellette, ellene, elfogadtuk. 29-es mellett, ellene, elfogadtuk. Áttérünk a 238-asra mellett, ellene, elfogadtuk. 30-as visszavonták, 239 Wikström mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. 239-es mellett, elektronikusan. Und dagegen. Also elektronische Prüfung. Bei zwei... Elektronikusan. 239-es. 22-re növekedett a szavazók száma, de mindenki mellette van, valószínűleg itt a késlekedés miatt. Elfogadtuk. Akkor a 240-es Wikström mellett ellene. Na hát ez egyértelműen elutasításra került. A kult 47-es mellett, ellene, elutasítva. Hatos kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. A következő 31-es mellett, ellene, elfogadtuk. 244-es mellett, ellene, elfogadtuk. 32-es mellett, ellene, elfogadtuk. 33-as mellett, ellene, elfogadtuk. 25-ös mellett, ellene, elutasítottuk. Kult 50 dafür. Az kult 50-es mellett, ellene, elutasítva. Az IMCO 29 mellett, ellene, elutasítva. 34-es mellett, ellene, elfogadtuk. Kult 51-es mellett, ellene, elutasítva. Kult 52-es mellette, ellen, elutasítva. 7-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kastex asszony? c'est euh, sur ce compromis dix qu'il y a un tízes kompromisszummal kapcsolatban részenkénti szavazást kért Először az, az intermillió szóról szavazunk, és talán a többi rész. akkor most az első részről szavazunk mellette. Ki van ellene? Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Tehát mindenki tudja, hogy miről szavazunk? Castex azt mondta, hogy a közepéig, a middle szóig. In the middle. Tehát az in the middle szóról van most szó. Tehát csak erről. Csak a szóról van szó. Minden világos, világos. Tehát most az egész bekezdésről szavazunk, de az in the middle szóról nem. Tehát az egészről a nominális csoport nélkül. Tehát akkor most megnyitom, az in the middle nélkül szavazunk a bekezdésről. Aki mellette van, kérem emelje fel a kezét. Ellene? Elfogadtuk. Most jön az In the Middle csoport, tehát ki támogatja ezt, emelje fel a kezét. Ellene? Tehát az In the Middle-t kivettük. Na most mi van? Ja, was, genau das, was mir gerade... Tehát most, most ez az eredmény, ezt mondták second, no, it's that the, the first part was good and the second part was good, but they have to repeat once again the second. I okay. Also ich werde einfach darum Tehát akkor megkértek, hogy még egyszer szavaztassak a második részről, mert itt konfúzus lett a helyzet. Tehát most az in the middle maradjon bent, vagy nem maradjon bent. Tehát az indítványban benne vannak, aki elutasítja és törölni akarja az in the middle-t, hogy ne legyen benne, a szövegben, az szavazzon. Tehát ezekről a szavakról szavazunk. Tehát aki törölni akarja, az nemmel szavaz. Rendben? Tehát. Na most ezek kik? Tehát ki ellenzi? That was in favor, yeah. Ki ellenzi? Tehát az első az többség volt. Tehát a többség azt akarja, hogy maradjon bent az in the middle. Tehát most a tohuvabohu megszűnt. Jó. Tehát akkor benne maradnak ezek. Tehát a 11-es kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. A kult 61-es a következő mellette ellene elutasítva. 268-as mellett ellene elutasítva. 269 Castex mellett, de, de szavazni kell róla. Egyértelmű. 269 Castex mellett ellene elutasítva. Kult 62-es mellett ellene elutasítva. Itre 27 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 38-as visszavonták, 270-es mellett, ellene, elfogadtuk. 271-es, megoldottuk, nem szükséges. 272 ugyanígy, az IMCO 37-es mellett, ellene, elutasítva. IMCO 38-as mellett, ellene, elutasítva. 39-es visszavonták, 39 imkó mellette, ellene, elutasítva. Kult 63-as mellett, ellene, elutasítva. 12-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Kettőszázhetvennyolcas Na ez hol van? Itt van. Honeyball mellette, ellene. Elfogadtuk. 279, akkor így okafogyott. Itre 29, Imco 41, és azt is meg oldottuk. A következő 281-es Stojanov mellett, ellene, elutasítva. Akkor 283 Zviefka mellette, ellene. Még egyszer. 283 mellett. De ezt a lélig, honnan... Jó, hát ez, erről ez, ez elutasításra került. Elnézést, visszavonom. 282 és az Inta 21 mellett ellene elutasította többség. 283 Zviefka mellette ellene Elutas. Kult. Kult 65-ösről szavazunk mellette, ellene, elutasítva. 13-as kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 283 szájér mellett, ellene, az első volt a többség, elfogadtuk. Imkó 42-es mellett, ellene, elutasítva. 282-es Wikström mellett ellene elfogadtuk. 66-os ezzel oka fogyott, 43-as ugyanúgy, 289-es a következő, 289 Castex mellette, ellene, elutasítva. Akkor 290-es mellett, ellene, elfogadtuk. Kult 67-es mellett, ellene, elutasítva. Wikström 291 mellett, ellene, elfogadtuk. 292 mellett, ellene, elutasítottuk. Vagy jön egy unblock szavazás, ez egészen a 49-es módosítóig. Tehát aki mellette van, az emelj fel a kezét. Ellene? Ezt elfogadtuk. Na nézzük, hol a 19-es. Folytassuk a 19-es kompromisszummal. A 15. oldalon van mellette. Emelj fel a kezét. Ellene? Elfogadtuk. Most a 20-as kompromisszum mellett ellene, elfogadtuk. 300, 24-es mellett, ellene, elutasítva. Akkor, 21-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 331-es mellett, ellene, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 335 es cikkel mellett ellene elutasítva. A 336-os mellett ellene elutasítva. 54-es mellett ellene elfogadtuk. 55-ös mellett ellene, elfogadtuk. 56-os mellett, ellene, elfogadtuk. 57-es mellett, ellene, elfogadtuk. 344 mellett, elfogadtuk. 58-as mellett, ellene, elfogadtuk. 345-ös mellett, ellene, elfogadtuk. 59-es mellett, ellene, elfogadtuk. 52-es mellett ellene, elutasítva. 351-es mellett ellene, elutasítva. 23-as kompromisszum mellett ellene, elfogadtuk. 354-es módosító mellett ellene, elfogadtuk. Akkor 356 mellett ellene, elutasítva. IMCO 54-es mellett ellene, elutasítva. 355-ös mellett ellene, elfogadtuk. 357-es mellett ellene, elfogadtuk. 62-es mellett ellene, elfogadtuk. 63-as mellett ellene, elfogadtuk. 64-es mellett ellene, elfogadtuk. 65-ös mellett, ellene, elfogadtuk. 66-os mellett, ellene, elfogadtuk. 67-es mellett, ellene, elfogadtuk. 365-ös mellett, ellene, elutasítva. Imko 60-os mellett, ellene, elutasítva. 366 mellett, ellene, elutasítva. 367-es mellett, ellene, Elutasítva. 68-as mellett ellene elfogadtuk. 69-es mellett ellene. Hát ez nem világos. A 69-esről elektronikusan szavazunk. Tehát 21-en -e mellette, nulla ellene, nincs tartózkodás, tehát egyértelmű. Áttérünk a Wikströmre, 370-es mellett, ellene. Ki ellenzi? Senki, akkor elfogadjuk. 371-ről nem kell, a 70-es visszavonták, a kult 83-ról szavazunk, tehát kult 83-as mellette, ellene, elfogadtuk. Imkó 61-es. Na, itt most mi van? Imkó 61-es mellette, ellene, elutasítva. A 373 szájer mellett, ellene, elutasítva. Kult 85-ös mellett, ellene, elutasítva. 24-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ich habe einen vergessen. Entschuldigung. Elfelejtettem egyet. Először a 373-asról kell szavazni, Kásztex asszony. Elnök úr. Részenként egy szavazás van a 24-es kompromisszumról. and no later than three months szavakról van itt szó, úgyhogy azt szeretném, hogyha először ezen szavak nélkül szavaznánk a módosításról, és utána csak ezekről a szavakról. Jó, akkor mindenki érti? Rendben, mondja az elnök, de először a 373-asról szavazzunk, mert az, az kimaradt 373 szájér mellette, ellene, elutasítva. Akkor most jön a 24-es, mellette, ellene. A kult 85-ös mellette, ellene elutasítva. És most jön a 24-es kompromisszum. Részenkénti szavazással. Jaj. Nem, a 374-es jön. 374-es Szájer. 374 mellette, ellene, elutasítva. Elnézést, de számomra nem teljesen világosak a, az utasítások a szavazólistán. Most jön a 24-es kompromisszum részenkénti szavazás, Kesztex asszony kéri. Eh, az egész szövegről szavazunk, eh, kivéve az and no later than three months szavakat. Most először az első részben a szövegről szavazunk, ezen pár szót kihagyva, mellette, ellene, elfogadtuk. Most következik ez az öt szó, mellette, ellene, az első volt a többség, akkor ez a pár szó is beletartozik a javaslatba. 25-ös kompromisszum. Mellette. Ellene elfogadtuk. 26 mellette, 26-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 392-es Wikström, ezt visszavonták. Kult 90, Kult 90 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 394 Tikau mellette, ellene, elfogadtuk. Szelevszki 395 mellette, ellene, elfogadtuk. Imko 68 mellette, ellene, elutasítva. 398 mellette, ellene, elfogadtuk. 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 75 mellette, ellene, elfogadtuk, 399 mellette, Állítólag a 399-es lefedi a 27-es kompromisszum, 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Mellette, ellene, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, elfogadtuk. 427-es mellette ellene tartózkodás, még egyszer. 427 mellette ellene elutasítva. Kult 98 mellette ellene elutasítva. Imko 74 mellette ellene elutasítva. 33-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 4.34 mellette, ellene elutasítva. 4.35 mellette, ellene elutasítva. Kult 99 mellette, ellene elfogadtuk. Imko 76 mellette, ellene elutasítva. Kult 100 mellette, ellene elutasítva, 436 mellette, ellene, elutasítva, 437 mellette, ellene, elutasítva, 438 mellette, ellene, elutasítva, 439 mellette, ellene, elfogadtuk, 440 mellette, ellene, elutasítva, 441 mellette, ellene elutasítva. 442 mellette, ellene elutasítva. 443 mellette, ellene elutasítva. 444 mellette, ellene elutasítva. 445 mellette, ellene elfogadtuk. 446 mellette, ellene, elutasítva, 447 mellette, ellene, elfogadva, kult 101 mellette, ellene, elutasítva, kult 102 mellette, ellene, elutasítva, 103 mellette, ellene, elutasítva, 448 mellette, ellene, elutasítva, kult 104 mellette, ellene, elutasítva, 449 mellette, ellene elfogadtuk. 466. 466. Négy hatvanhat mellette ellene, elutasítva. Imko 79 mellette, ellene, elutasítva. Inta 35 mellette, nem, nem, nem, nem, 39 jön, Inta 39, jól tudom? Nem, tisztázzuk, nem, akkor ez most az én hibám volt, itt a 35 mellette, ellene, elutasítva. Kulcát 10 mellette, ellene, elutasítva. 467 mellette, ellene, elutasítva. Kulcát 11 mellette, ellene, elutasítva. Inta 36 mellette, ellene, elutasítva. 468 mellette, ellene elfogadtuk. 87 mellette, ellene elfogadtuk. 88 mellette, ellene elfogadtuk. 469 mellette, ellene elutasítva. 470 mellette, ellene elfogadtuk. 471 mellette, ellene elutasítva. 89 mellette, ellene elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. a 39 mellette ellene elutasítva. Kult 113 mellette. Kult 113 mellette ellene elutasítva. 482 mellette, ellene, elutasítva, 483 mellette, ellene, elutasítva, 484 mellette, ellene, elfogadtuk, 90 mellette, ellene, elfogadtuk, 91 mellette, ellene, elfogadtuk, 115 mellett, 140 mellette, ellene, elutasítva, 92-es mellette, ellene elfogadtuk, 93-as mellette, ellene elfogadtuk, 490 mellette, ellene elfogadtuk, 491 mellette, ellene elutasítva, 82 mellette, ellene elutasítva, 492 mellette, ellene elfogadtuk, 117 mellette, ellene elutasítva, 51 itre, 51 mellette ellene elutasítva, Imko 83 mellette ellene elutasítva, 493 mellette ellene elutasítva, 94 mellette ellene elfogadtuk, 498 mellette ellene elutasítva, Kult 118 mellette ellene elutasítva, 36-os kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, kult 119 mellette, ellene elutasítva, imko 85 mellette, ellene elutasítva, kult 120 mellette, ellene elutasítva, kult 121 mellette, ellene elfogadtuk, Imko 86 mellette, ellene elutasítva, Itre 53 mellette, ellene elfogadtuk, Itre 54 mellette, ellene elutasítva, 501 mellette, ellene elfogadtuk, 88 mellette, ellene elutasítva, 56 mellette, ellene elutasítva, Itre 57 mellette, ellene elutasítva, kult 124 mellette, ellene, elutasítva, imko 90 mellette, ellene, elutasítva, 96 mellette, ellene, elfogadtuk, 504 mellette, ellene, elutasítva, 125 mellette, kult 125 mellette, ellene, elutasítva, 505 mellette, ellene. Elutasítva, 97 mellette, ellene. Elfogadtuk. 91 okafogyott, Inte 45 ellene, mellette ellene, elutasítva Imko 92 mellette, ellene, elutasítva. Most szavazás következik. A 119 sík, ha jól látom, mellette, ellene, elfogadtuk. Kavada 537, ezt előbb meg kell keresnünk. Ez nagyon-nagyon hátul van, szerencsére. A 49-es cikk, első bekezdés, 537-es módosítás Kavada. Most erről szavazunk. 537 mellette. Még nem találta meg mindenki? Még egyszer. 41-es cikk, 1-es paragrafus. Mindenki megtalálta? 537 Kavada mellette, ellene, elfogadtuk. 44-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 121 mellette, ellene, elfogadtuk. 122 mellette, ellene, elfogadtuk. 154 mellette, ellene, elutasítva, kult egy mellette, ellene, elutasítva, inta egy mellette, ellene, elutasítva, imkó kettő mellette, ellene, elutasítva, kult kettő mellette, ellene, elutasítva, 45-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, 46-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, kult 5 mellette, ellene, elutasítva, kult 6 mellette, ellene, elutasítva, 3-as módosítás mellette, ellene, elfogadtuk, Imkó 4 mellette, ellene, elutasítva, kult 8 mellette, ellene, elutasítva, 47-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtó, kult 11 mellette, ellene, elutasítva, ittre 3 mellette, ellene, elutasítva, ittre 4 mellette, ellene, elutasítva, 48-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, Budú 141 mellette, ellene, elutasítva, 49-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 51-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 52-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 146-os mellette ellene elfogadtuk. Hetes módosítás mellette ellene elfogadtuk. 53-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 9, illetve nem. ittre hetes mellette ellene elutasítva. Hull 14 mellette. 9-es kimaradt, Bár az elnök szerint ahhoz 53-as lefedi a 9-est. Jelentéstevőt kérdezem, 9-es módosításról kell szavaznunk? Úgy tűnik, hogy a 9-es preambulum bekezdést elfelejtettük. Jó, jó, akkor a 9-estől szavazunk. Rosszul van itt az én listámon. 9-es preambulum bekezdés, 9-es módosítás, 9-es módosítás mellette ellene többség elfogadtuk, ittre 7 mellette ellene tartózkodás elutasítva, kult 14 mellette ellene elfogadtuk, 54-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, imkó 8 mellette ellenem elutasítva, 158 fixről mellette, ellene elfogadtuk, Kavada 159 mellette, ellene elutasítva, 55-ös kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 56-os kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 170 mellette, ellene elfogadtuk. es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 176 mellette ellene elutasítva. 177 mellette ellene elutasítva. Imkó 14 mellette ellene elutasítva. 159 mellette ellene elutasítva, 58-as kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 59-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 60-as kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 182-es mellette, ellene elutasítva, kult 20 ugyanaz, imkó 17 mellette, ellene elutasítva, 61-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 13-as mellette, ellene elfogadtuk, 14 mellette, ellene elfogadtuk, 188 mellette, ellene elutasítva, inko 19 mellette, ellene elutasítva, Kult 22 mellette, ellene elutasítva, inko 20 mellette, ellene elutasítva 15 mellette, ellene elfogadtuk, kult 25 mellette, ellene elutasítva 189 mellette, ellene elfogadtuk 192 mellette, ellene elutasítva Kult 27 mellette, ellene elutasítva. 193 mellette, ellene. Elutasítva 194 mellette, ellene. Elutasítva 195 mellette, ellene. Elutasítva kult 28 mellette, ellene. Elutasítva 196 mellette, ellene. Elutasítva kult 29 mellette, ellene. Elutasítva kult 30 mellette, ellene elutasítva 197 mellette, ellene, elutasítva 16 mellette, ellene, elfogadtuk 17 mellette, ellene, elfogadtuk 62-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk 63-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk 64-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk 21-es mellette, ellene, elfogadtuk 22-es mellette, ellene, elfogadtuk 23-as mellette, ellene, elfogadtuk Imko 24 mellette, ellene, elutasítva Kult 33 mellette, ellene, elutasítva Itre 15 mellette, ellene, e, elutasítva 539 Tikau mellette, ellene, elutasítva 540 mellette, ellene, elutasítva 123 mellette, ellene, elutasítva most a lényeg már megvolt, zárószavazás következik. A teljes jelentésről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. 21 leadott szavazat, 21-en mellette nincs tartózkodás, nincs ellenszavazat. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Nem működött a kártyája, mellette akart szavazni. Igen, akkor 22-en voltak mellette, rendben. Jó, akkor most pedig a következő elektronikus szavazás az állásfoglalás tervezetről. Erről is szavazunk. 22 mellette nem volt tartózkodás, nincs ellene ugyanez az eredmény, és akkor most még döntenünk kell, hogy a tanácssal megkezdjük a tárgyalásokat. A harmadik elektronikus szavazást, tehát erről szól, megkezdjük a tárgyalásokat a tanácsal. Ugyanez az eredmény mindenki mellette. Gratulálunk a jelentéstevőnek és kezdődnek a tárgyalások. Sok sikert ehhez! Akkor most a következő jogalap. Axel Foss a 20-as ponthoz szót kér. Köszönöm. Itt arról van szó, hogy az Euratom szerződésből származtatott jogalapunk van-e? Tehát arra a kérdésről van, hogy az Euratom szerződésből származtatjuk-e a jogalapot, vagy az EUMS-ról, és ennek is a 91-es cikkéről. Tehát itt inkább egy administratív, technikai dologról van szó, és szerintem itt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91-es cikkét javasolnám jogalapként. Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy Axel Foss úr véleményétől eltér valaki véleménye? Nem, akkor most szavazunk. Aki mellette van, emelje fel a kezét. Aki ellenzi, emelje. Akkor erről döntöttünk. Akkor áttérünk a második FOSZ jelentésre. Itt valami tengeri dologról van szó, valami halászatról. Itt arról a kérdésről van szó. Die, die Regionen itt arról van szó, hogy a legtávolabbi régiókban lévő területeket is bevegyük. Igazából itt nincsen különleges előírás ezekre a régiókra. Tehát szerintem itt a jogalap a 349-es, hanem a 42-43-as. Minden rendben. Valakinek megjegyzése nincs, akkor ki szavaz mellette, ki ellenzi. Tartózkodás, döntöttünk. Gratulálunk Fosz kollégának. Akkor 37 per A, ez itt a jogalkotási hatáskör átruházás, átruházása, itt a dohánytermékekkel foglalkozó irányelv. Nincs itt Stojanov kolléga, de tett egy javaslatot, amiről most szavazunk. Van egy lista, és most erről szavazunk. Tehát az első az EPPS és D kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. Akkor most áttérünk az előadó véleményére, de most az egészről szavazunk, tehát ki van mellette, elektronikusan szavazunk. Ez fél nap van. Kettő még hiányzik, de le is zárhatom. 19 mellette nincs tartózkodás, nincs ellenszavazat, akkor ezt is. B. Sla- ezt is Eldöntöttük. Akkor átérünk a 30-as pontra. Kandidaten für das Gremium. Itt a 255-ös cikk értelmében az Európai Bíróságra delegált bíráról szavazunk. Van az S és D frakció részéről egy javaslat, Luigi Berlingvert javasolják, és akkor ezt közfelkiáltással eldönthetjük. Tehát ez a legegyszerűbb, tapsoljon, vagy kopogjon, vagy bármi. Gratulálunk Berlinger kollégának, még a plénumon is meg kell kapni a többséget, de szerintem, szerintem ez csak formális kérdés. Ja, akkor most a következő pontunk, a 30-as alatt, az egyebek alatt. Rikasz, na itt most mi legyen? Erre ma nem kerülhet sor. titkárság azt mondja, hogy halasszuk el. Nem, nem zavar senkit, nem. Akkor Wikström asszony. Nem tudom, hogy ez csak az én szavazólistámon van de itt van egy hiba. A harmadik beli, a harmadik ország polgárai vonatkozó jelentés szerzője nem Speroni, nem Stojanov. Ez egy vélemény. A Libében én vagyok ennek a kérdésnek a jelentéstevője, és itt most vélemény, véleményt ír erről a Júri. Ha hiba, akkor ezt korrigálni kell, de mindenképpen a... Igen, ez Speroni csinálja. A én hibám volt me a kulpa, akkor én a Stojanovra vártam már. Ő egy másik ügyben előadó. Csak kicsit ideges lettem. Ideges lettem az én hibám, de mindenképpen elhalasztjuk. Jó, tehát nem okozott semmi kárt. Akkor a Zvievka jelentés is itt van. Átadom neki a szót. Zvievka úr. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt kolléganők és kollégák, egészen rövid leszek. Itt a véleményem tervezete, és pedig az unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem. Ugyanolyan rövid ez, mint az irányelv. A Juri Bizottság illetékes, és pedig egyedül. Ez egy nagyon fontos téma. Azonban mi csak azért vagyunk illetékesek, ami a 8-as preambulum bekezdésben van, és az 5-ös cikkben, és úgy döntöttem, hogy én csak is ezekre korlátozom magamat, tehát itt a közalkalmazott definíciójáról van szó. Véleményem szerint itt az EU köztisztviselőt jelentsen ez, ne nemzeti. Azonban ez az előírás lehetővé tenné azt, hogy természetes vagy jogi személyek, akiknek közfunkciója van, ide tartozzanak. Előfordul a tagállamokban, hogy olyan személyeket is megbíznak, akik nem köztisztviselők, hogy bizonyos államok nevében fellépjenek. Így a vélemény kiinduló pontja az a definíció volt, amely a az Európai Unió közös gazdasági érdekeiből származik. Tehát itt a közfunkciókat ellátó személyekről van szó. Úgy gondolom, hogy a definíció ne csak az Európai Uniós köztisztviselőkre vonatkozzon, hanem a harmadik államok köztisztviselőire is, hiszen tudjuk, hogy az Európai Unió forrásait eh, az Európai Unión kívülre is eljuttatjuk. És tudom, hogy eh, itt a definíció nem elég pontos, az egyezmény alapján teljesen nyitott vagyok a javaslataik tekintetében. A másik dolog, amely az eredeti bizottsági javaslattal összefügg a jogalap. Azonban a jogalap csupán egy döntés megerősítése, amelyet már meghozott a szakbizottságunk 325 per 4-es, és pedig a szerződés 83 per 2-es pontjával összefüggésben. És itt csak három módosítási indítvány van részemről, azonban a Libével és a KONT szakbizottsággal együttműködünk, és ez viszonylag összetett dolog. Éppen ezért azokat a kérdéseket szerettem volna hangsúlyozni, amelyek tekintetében mi juri szakbizottságént illetékesek vagyunk a tanácsról folytatott tárgyalások során. Tehát én arra koncentráltam, amiért mi illetékesek vagyunk. Természetesen a bizottságunk véleménye más kérdésekre is vonatkozhat, hogyha ilyen óhaj fennáll. Tehát, hogyha módosítási igények vannak más tekintetben is, mint a köztisztviselő definíciója. Természetesen be lehet nyújtani ilyeneket is, de akkor itt már más lesz az illetékeségünk súlya, mint a definíció esetében. Szeretném mindenkivel közölni, hogy a Kont és a Libe valószínűleg októberben lesz kész a nyári szünet után. A nyári szünet után pedig eh, visszatérünk majd ehhez az anyaghoz. Részemről ennyi lett volna ma, és várom a véleményüket, és hálásan köszönöm. Köszönöm szépen, Zvievka kolléga, Taylor kolléganő. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm Zvivka úrnak az észrevételeit, és a módosításait. Én nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Először is örülök annak, hogy a jogi alap megváltozott. A 83-as cikk lett már. Tudom, hogy a tanács is így módon kívánja megközelíteni a kérdést, tehát ők is változtatnak. Aztán a közalkalmazott definíciójának megváltoztatását, ezt még meg kell vizsgálnom, hogyha lesznek kérdéseim, akkor egyeztetni fogok Zvivka úrral. Köszönöm. Frau Kollegin Kastex, bitte. Kastex kolléganő? Oui, euh, Köszönöm szépen. Ami a jogalapot illeti, még itt van néhány kérdésünk. A jelentéstevővel igyekszünk ezeket tisztázni, és az árnyék jelentéstevőkkel, miért mi inkább az Európai Bizottság javaslatát támogatjuk. Azt hiszem, hogy ezt még nyitva kell hagyni, ezt a meggondolást. Szeretnék utalni arra, hogy egyértelműen utaltunk a jogalapra, és nem is olyan rég volt ez. És, és ennek az eredménye az volt, hogy még egyszer foglalkozzon a jogi szolgálat ez a kérdésről. Tehát természetesen igazából nem foglalkozhat mással a jogi szolgálat, mint amit mi itt megszavaztunk. És a LIBE és a 83-ból indul ki jogalapként. De teljesen nyitottak vagyunk ebben a tekintetben, csak szerettem volna utalni arra, de a kérdés már egyértelműen döntésre került. Tehát tehát 2013. szeptember 18-a a módosítók határideje. Ja. Tehát akkor ezt a pontot befejezhetjük, és a Kárim jelentésre térünk át. Ez pedig a jogalkotási fitness. Köszönöm szépen! Ez a 19. jelentés a jobb jogalkotásról. Örülök annak, hogy megint én láthatom el a jelentéstevői feladatokat. Örülök, hogy a kollégák ismételten belém helyezték bizalmukat, és lehetővé tették, hogy ismét munkálkodhassok ezen általános megjegyzéseket most nem tennék, hiszen korábban ezeket már megtettem, amikor ilyen, erről a kérdésről van szó, tehát folyamatos reformokra van szükség, ez nyilvánvaló. Nos, ami jelentést illeti, alapvetően arról van szó, hogy a jelenleg folyó munkát, amelyeket, amelyek, amelyről korábbi jelentésekben döntöttük, tovább vigyük. Azt hiszem, most már rá kell térnünk a végrehajtási fázisra, főleg ami a bizottságot illeti. A jelentés tervezetben próbáltam az elért haladást is tükrözni, Nos, a Nibler jelentés óta eltelt már néhány év, illetve amikor is először elfogadtuk a jelentésemet, ami az intelligens szabályozásról szól. Mi vagyunk az illetékes bizottság, és úgy gondolom, hogy eh, eh, bizony számon kell kérni a bizottságtól, hogy mit tettek, mit sikerült megvalósítani. Nem elég a eh, modernizálás, a frissítés, de persze ezt is folytatni kell, ez már korábbi téma is volt, ami a parlamentet illeti úgy vélem, hogy továbbra is a képzelő erőnket kell használni, és meg kell, el kell azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne a különböző jogalkotási folyamatokat javítani. Nos, meg kell vizsgálni az alapelveinket, mindenképpen el kell azt érni, hogy lehetőleg hatékonyabbak legyenek a jogszabályaink, illetve a jogszabály alkotási struktúránk és működőképesek. A bizottság tervezett politikáját is lehetne javítani, hogyha lecsökkentenénk az adminisztratív munkát, és hogyha az érintett felek is hozzáférhetnének a jogalkotási a jogszabálytervezetekhez, illetve észrevételeket is tehetnének. Így úgy vélem, hogy így a jogszabálytervezeteket sokkal jobban lehetne javítani, nagyban lehetne javítani, és így elkerülnénk a lobby tevékenység jó részét. Sokszor politikai vitákat is folytatunk a lobby, lobbizásról, úgy vélem, hogyha ezt megváltoztatnánk, tehát áthelyeznénk az érintett felekkel való konzultációtokat, megoldódna. Történnek már ezben a kérdésben pozitív változások, de azt hiszem, ezt még lehet javítani az európai hozzáadott értékért felelős igazgatóság jó munkát végez, de úgy értem, hogy ezt még lehetne javítani, hogyha nagyobb láthatóságot biztosítanánk ennek az igazgatóságnak. A szakbizottsági elnökök konferenciája, és ugye elnök úr is képviselteti magát, azt hiszem el kéne, hogy gondolkodjon azon, hogy hogyan lehet kapcsolatokat kialakítani ezzel az igazgatósággal, és remélem, hogy a szakbizottság elnökök konferenciáján az elnök úr ki tud állni ezen kérdés mellett. Nagyon fontosnak tartom a tagállami parlamentekkel való kapcsolat szorosabbra vonását, ez is, ezt is ajánlásként fogalmazom meg. A ö, piros lapos folyamatot mindenképpen végre kell hajtani, és így a tagállami parlamentek nagyobb ö, rálátással bírnak majd, illetve a szubszidiaritással is jobban élhetnek majd, jobban tudják ellenőrizni az európai folyamatokat, jobban vizsgálni is tudják ezt a kérdést, különben az európai tagállami parlamenteket nem, bírjuk, nem tudjuk megnyerni az európai ügynek. Elnök úr, ezek általános jellegű megjegyzések voltak. Alapvetően folytatunk korábban elkezdett munkákat, javaslatokat, de örülök annak, hogy ezzel foglalkozhatok, és várom a kollégák megjegyzéseit. Ugyanolyan módon fogok munkálkodni, mint korábban, és természetesen a lehető legnyitottabb vagyok a kollégák felé bármilyen kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Taylor asszony, a Lichtenberger asszony. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm Karim úr, hogy bemutat a jelentéstervezetet. A szubszidiaritás és az arányosság elvei nagyon fontos elvek, és a jogalkotás összes szintjén beszélnünk kell erről, ahogy ezt Karibi úr mondta, sajnos jelenleg nem ez a helyzet. Sajnos a különböző rendszerek néha összekeverednek, bár az elvek elvileg nyilvánvalóan kéne, hogy legyenek, és hát mindenképpen arra kell törekednünk, hogy világosabbak legyenek a szabályok, Kérem szépen nyugodjanak le, mondja a hozzászóló. A KKV-kra ö, háruló ö, administratív terhekről szeretnék beszélni. Szerencsére történtek ebben a, ezen a területen pozitív változások, de ez még ezt nagyban lehet javítani. Ami pedig a hatástanulmányok értékelését illeti, ezek nagyon hasznosak lehetnek a jogalkotási folyamatban, de itt is további munkára van szükség. Örülök annak, hogy a bizottság ezen a területen az irányelveit szeretné felülvizsgálni. Örülök ennek a jelentésnek, és remélem, hogy a bizottság is odafigyel majd a jelentésükre, és a, az európai jogszabályokból eredő administratív terheket csökkenti majd. Köszönöm. Ja, hát. Igen, nagyon szépen köszönöm. Két megjegyzésem lenne. Először is a hatástanulmányról szólnék. Pont a közlekedés bizottságból jövök, ahol úgy szintén egy hatástanulmányról volt szó, amely igazából csak a bizottság érveinek megerősítése. Amit a parlament kért, egyszerűen nem vették figyelembe, mármint a hatástanulmány. Arról volt szó, hogy különféle kamionosokra vonatkozó jogosítvány szabályzásról volt szó, illetve tahográfokról, és itt nem készült el a szükséges hatástanulmány. Illetve a, bíró, a bizottság nem vette figyelembe. A hatástanulmányban nem tértek ki a tahográfokra. És ö, nagy többséggel ellene szavaztunk a közlekedési bizottságban. A parlament kérése süket fülekre talált. Tehát egy hatástanulmány nagyon jó eszköz, ha jól csinálják. De hogyha visszaélnek vele, és bizonyos kérdéseket csak alá dúcolnak vele, akkor nagy probléma lesz. Hiszen akkor hiányzik az objektivitás ott, ahol szükség van rá. Még egy példa. Nagy vita a gigakamionok, ezek a 60 tonnás kamionok. Az egyetlen, amit a bizottság megvizsgált, az csak a gazdasági kérdés volt, hogy a vállalatoknak milyen gazdasági előnye, hátránya származik ebből. De amit mi kértünk, hogy nézzék meg, hogy ez a tagállamok költségvetésére milyen kihatással van, és hogy az utak állapotára is nagyon káros ez, azt egyszerűen nem vették figyelembe. És ennek pedig az az eredménye, hogy itt bizonyos üzleti intézkedéseket egyszerűen nem vesznek figyelembe. Bizonyos dolgokat figyelembe vesznek, más dolgokat nem. Tehát a bizottság teljesen egyoldalúan kezelte a dolgot, és ezzel nekem problémám van. A hatástanulmányok lehetnek nagyon jók, és igazából már csak arról kell szavaznunk, amit a hatástanulmány mond. De hogyha a parlamentet nem veszik figyelembe, akkor itt nekünk nagy problémánk van, és erről szóltunk is. Különben a hatástanulmány létjogosultságát megkérdőjelezhetjük, és igazából nem szolgál más célt, mint hogy a bizottság álláspontját alátámaszza. Tehát a második megjegyzés a nemzeti parlamentek szerepe. Itt néhány lényeges kérdéssel már foglalkoztunk, és néhány lépésre utaltunk is az Európai Parlament részéről két-háromszor is részt vettem a nemzeti parlamentekkel együtt tartott meghallgatásokon. Itt nagyon jó vita eszmecsere zajlott, tehát ezt tovább kell fejlesztenünk. Azonban szeretném megjegyezni, hogy egy nagyon nagy hiba forrás lehet abban, hogy a nemzeti parlamentek nagyon gyengén ellenőrzik a tanácsban, európai tanácsban fellépő embereiket. Tehát európai kérdésekben a nemzeti parlamenteket nem használják ki megfelelő módon. De szeretném megkérdezni, hogy hogyan érhetjük el, hogy ezt megtegyék, hiszen ez egy ellenőrzési lehetőség lenne. És a nemzeti parlamenteknek prioritás kell, hogy legyen. De ehhez természetesen közös adatbázisa van szükség a képviselők számára. De ez a második lépés, tehát, hogy a kormány képviselőit, akik a tanácsban ülnek, parlamenti ellenőrzésnek is alávessük otthon, az jó ötlet lenne. Nehogy különféle partikuláris érdekeket képviseljenek a tanácsüléseken. És Nagyon fontos ellenőrzési elem lenne ez, tehát a tanács ellenőrzéséről van szó. Itt azért eh, mégiscsak arra számítanék, hogy erősebb legyen a befolyásunk. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Karim kolléga végezetül. Chairman, thank you. Um, can I thank both? Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindkét kollégának, Rebecca Taylornek és Lichtenberger asszonynak, hiszen nagyon értékes gondolatokat hallottunk. Természetesen elfogadom a legtöbb dolgot, amit hallottunk, például, illetve legfőképpen azt, hogy a kkv milyen adminisztratív terhek árulnák, hárulnak az Európai Uniós jogszabályok, sokszor rájuk vannak a legnagyobb teherrel, ezen már a korábbi alkalmakkal is foglalkoztunk. Ami a hatásvizsgálatokat illeti, nos, teljesen elfogadom azt Lichtenberger azt, hogy amit mondott ezzel kapcsolatban, ha nincs meg a szükséges függetlensége ezeknek a hatástanulmányoknak, vagy hatásvizsgálatoknak, akkor gyakorlatilag az értelmét vesztjük el ennek a feladatnak. Nem sokára azonban föláll majd egy olyan egység, ami kizárólag, egy olyan osztály, ami kizárólag ezzel foglalkozik. Ennek nagyon örülök. A bizottsági hatás vizsgálatok gyakorlatilag az ő szakpolitikai döntéseiket követik, nem igazán független tanulmányok, ami hatás tanulmányaink azt hiszem, hogy sokat lelítenek majd a dolgon. A parlament egyik legfőbb feladata az, hogy kérdéseket tegyen fel, meg kell azt vizsgálni, hogy az elénk tárt tények, vajon valóban tények mennyire függetlenek azok a vélemények, amiket olvashatunk. említette, hogy szükség van egy olyan osztályra, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik, hát egy nyitott ajtókat dönget, hiszen ezt a kérdést úgy tűnik, hogy már sikerült megoldani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Karim kolléga. A módosítók határideje 2013. augusztus 30-a. Most akkor áttérünk Lichtenberger asszony témájára. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. általában nem kapunk pozitív híreket. A nemzetközi jogok, nemzetközi szerződések területéről. Ezen a területen azonban a azokról a személyekről van szó, akik nem tudnak tehát látás korlátozottak, és nem tudnak emiatt olvasni, és a szerzői jog területén ennek a szabályozásáról van szó, hogyan tudnak jobban, könnyebben hozzáférni ezek a személyek az irodalom és általában más területek műveihez. Ez nagy előrelépés. Az Európai Unió a fogyatékkal élők jogairól szóló egyezményt aláírta, és ezért feladatunk, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályokat felülvizsgáljuk, hogy ezen a területen ezen személyek számára vannak-e javulások. Ez számunkra egy központi téma. Az Európai Uniónak ezen a területen Kérem, hogyha valaki szeretne beszélgetni, az a termen kívül tegye meg. Nos, tehát az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszik a végrehajtás és a végrehajtás ellenőrzésének a feladata is ráhárul. Mi a jogi bizottság és a petíciós bizottságban is ez volt a helyzet, teljesen világos állásfoglalást dolgoztunk ki ezzel kapcsolatban, és Itt megvizsgáltuk azt, hogy az én véleményem szerint a jog, jogtulajdonosok nem indokolható ellenkezést tanúsítottak a témával kapcsolatban, és, meg, e, e, és azonosítottuk azokat a pontokat, amelyeknek a végrehajtását e, ellenőrizni kell. Marrakesben folytatódtak tárgyalások, és David Hammerstein korábbi kollégámnak szeretnék köszönetet mondani, ő részt vett a marakesi eh, tárgyalásokon, és ő ma itt van. Nos, ő volt az, aki a parlament eh, számára megfelelő módon kísérte ezeket a tárgyalásokat. Nos, eh, a tárgyalások a kezdetben nagyon nehézkesek voltak, és tulajdonképpen úgy tűnt, hogy a fogyatékkal élők egyenjogúságát célzó elv hátrányt szenved, de aztán végül sikerült egy váltást elérni, paradigmaváltást elérni. Érdekes módon nem az európai tagállamok voltak azok, amelyek pozitív fényben tűntek fel, hanem például a Vatikán az új pápa utasítására kiadott egy világos állásfoglalást. Amúgy én nem vagyok a Vatikán nagy híve, de itt most komoly pozitív hatással járt a Vatikán állásfoglalása, tehát az új pápának köszönhetjük ezt. Aztán Japán, Ausztrália, Svájc, Brazília voltak azok az országok, amelyek valóban a motorját jelentették ennek a megállapodásnak, hogy valóban jó szabályozást érjünk el a vakok és gyengéllátók számára. Végül annak, amit szerettünk volna elérni, 75%-át sikerült elérni. Nagyon fontos, hogy ezt, amit elértünk, ezt meg is valósítsuk, végre is hajtsuk. Vagyis a ratifikációs folyamat, és itt most lenne még egy kérdésem, nos, a ratifikációs folyamatnak minél gyorsabban be kell indulnia. Nagyon örülnék neki, hogyha az Európai Parlamentben is nagyon gyorsan menne ez, és aztán ennek a jognak a végrehajtására sor kerülne. Először kerül arra sor, megnéztem itt eh, a helyzetet, tehát először kerül arra sor, hogy az alapvető eh, emberi jogok belül a, a fogyatékkal élők jogai ö, eh, elsőbséget élveznek a gazdasági szereplők jogai előtt, úgyhogy örülnék, hogyha más részterületre is átvihetnénk ezt a megközelítést. Fontosnak tartom azt, hogy mi, a parlament, ne csak örüljünk annak, hogy sikerült valamit elérni, a parlament állásfoglalása az, hogy folyamatosan hangsúlyoztuk azt, hogy mit várunk ettől a szerződéstől, végül is ez abszolút döntő jelentőségű volt a végeredményben. Azt is fontosnak tartom, hogy a ratifikáció és ennek a szabályozásnak a végrehajtása, végrehajtásának követése, utánkövetése a feladatunk. Köszönöm szépen azoknak, akik részt vettek, akik támogattak bennünket. Köszönöm a petíciós bizottságnak is, amely szintén fontos szerepet játszott. Köszönöm a kollégáknak és az NGO-knak, amelyek kompetensek voltak, és fontos volt az ő részvételük. Luigi. Eh, <coughs> mi sembra che molto, molto giustamente... Köszönöm. Éva, remek érzékkel kiemelte azt, hogy az Európai Parlamentnek jelen esetben mi volt a szerepe, nem elhagyagolható, sőt, nagyon is fontos, kiemelkedő. Meggyőző volt a parlament fellépése, és ugyanígy Éva Lichtenberger asszonynak is, aki folytonosan fölvetette ezt a kérdést ne felejtjük ezt el, hogy régebben ezen kérdéssel kapcsolatban az Európai Uniónak eléggé zavaros volt a véleménye, és ez persze nem tesz jót a pozitív kimenetelnek. Természetesen az is hozzátartozik ide, hogy más nagy országokkal, harmadik országgal való kapcsolatunk is közrejátszott, tehát például az Egyesült Államokkal folytatott kapcsolatunk ebben a kérdésben sem volt egyértelmű. Nem volt egyértelmű. A nem látók, vagy gyengén látók hozzáférését az olvasáshoz biztosítani kell, és ez párhuzamosan történt a szerzői joggal kapcsolatos témákhoz, témákkal, hogyha ezt szétválasztottuk volna, az nyilván a szerzői jogot károsította volna. Azt hiszem, az is közrejátszott, mármint abban, hogy ilyen pozitív eredményt értünk el, hogy a szerzői joghoz ma máshogy viszonyulunk. Nyitottabbak vagyunk. Új gondolatokat is hajlandóak befogadni, a technológiához alkalmazkodunk, például az internet használathoz. Néhány perccel ezelőtt az imént szavaztunk egy hangúan, és ez is mutatja, hogy mi a parlament álláspontja. Aztán ott van a nemzetközi egyezmény aláírása is. Ez is egyértelmű eredmény. A gyengéllátók vagy nem látók egyesületei társasága ezt az eredményt szerette volna elérni, hiszen világ szinten, globális szinten kell az ő érdeküket képviselni. Nagy ellentéttel álltunk szembe. A technológia manapság csodákat tett, nem csak a braille írással, hanem hanem az olvasott szöveg hangos szövegé alakításával is sokat tett a technológia a vakokért, nem látókért, gyengén látókért, hiszen a fülükkel tudnak olvasni, és azt hiszem, hogy ezt fölül, és fölül kell múlni azt, hogy a tulajdonjog érdekeit vegyük csak figyelembe. Bárnyé úr, Bárnyé biztos úr is fellépett ezzel kapcsolatban, ő is, és a teljes bizottság is. Tehát Bárnyé úr is, Pratt asszony is sokat tettek azért, hogy ilyen pozitív eredmény szülessen, aktívan részt vettek a tárgyalásokban, és végül Marokkóban sikerült győzedelmeskedni. Eléggé pessimisták voltak az előrejelzések, az eredmény ezt meg hazudtolta. Egyetértek Évával, ne felej, és ne felejtjük el azt sem, hogy a pápa közbejárása sem volt lényegtelen. Tegnap a pápa elment lampedúzára, ami nem más, mint Európa Afrikára nyíló ajtaja. Hát ez egy különleges tett, Most, amikor a rasszizmus mérge mérgez minket, a, ilyenkor nagyon fontos az, hogy a pápa föllépje. És gondoljuk azokra a holttestekre, amelyek a földközi tenger mélyén fekszenek, tudjuk, hogy miért. Ezekre a tényekre mindenképpen utalni kívántam. Nos, amikor a gyengén, látókról, vagy a nem látókról van szó, akkor bizony ez olyan kérdés, amikor az embereknek minden más dolgot félre kell tenni, és a humanitás érdekében kell tenni valamit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Tudna nekem információt adni arról, hogy a ratifikálással mi a helyzet? Nincsenek információim erről, de informálisan rákérdezhetünk. Tehát általában ez a tanácson keresztül jut el hozzánk, és a titkárságnak kell megkérdezni, hogy az időbeli folyamat hogyan lesz. Rendben van, akkor most ezt a pontot is elhagyhatjuk, de azért szeretném Knőfel asszonynak megköszönni itt, a jobb kezem felől, utoljára van nálunk, hiszen egy biztos kabinetjébe megy át, és ez az utolsó Juri ülése. Nagyon értékes munkatárs volt, nagyon fontos témákkal foglalkozott, mint például az európai adásvételi jog, és éppen ezért sajnáljuk, hogy elmegy, de a biztosi kabinetti tevékenysége a dolog természetéből kifolyóan korlátozott, tehát lehet, hogy visszajön. És akkor most elkezdjük az együttes ülést. Most közös ülésünk lesz a FAM-mal, és 12-kor pedig a stokholmi programmal foglalkozunk az AFKO-val és a Libével, de ez nem itt lesz, hanem a 4Q1-ben. Tehát át kell szaladnunk 12-kor. És az után sem jövünk ide. 120-an jelentkeztek a délutáni meghallgatásra, és a meghallgatás is a Q-ban lesz. Tehát a 4Q1-ben lesz a meghallgatás, tehát mindenki mindent vigyen magával. De most üdvözlöm Gustafsson kollégát a körünkben, a nőügyi bizottságból, és most pedig a témánk a nemek közötti egyensúly a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében. Tehát átadom a szót.